ez nem működőképes, ez kudarcra van ítélve, és az egyetlen és politikai reakció az, hogy visszavonjuk. Köszönöm. Eh, a conclusione della Köszönöm szépen. Lezárom ezt a vitát. Négy állásfoglási indítványt kaptunk, szavazni ma fogunk 12 órakor. A következő napi rendi pont szóbeli kérés a bizottsághoz az EU-Mercosur kereskedelmi kapcsolatok állása. Először megadom a szót a jelentésevének Moreira úrnak 5 percre. Köszönöm szépen, Elnökasszony. köszönöm a biztos úrnak és kedves kollégák. Az INTA szakbizottság hagyta jóvá ezt a szóbeli kérdést és a bizottságtól várunk választ. Én csak a szóvivője vagyok a kereskedelmi szakbizottságnak. A Mercosurral való kereskedelmi kapcsolatokat 2010-ben élesztettük újra, néhány évnyi szünet után. És a célja az, hogy átfogó kereskedelmi egyezményeket kössünk. Kilenc tárgyalási forduló volt 2010 óta, és most a normákról tárgyalunk, még a piaci hozzáférésről nem tárgyaltunk, és nem tűztük ki a tárgyalás időpontját. A bizottság be tudná számolni részletesen arról, hogy hogyan állnak a kereskedelmi tárgyalások a Mercosur tagországok és az Unió között, mert már két év eltelt, azóta, hogy újraélesztettük a szerződést, tényleg meg kell már vizsgálnunk, hogy mik a tárgyalás fő akadályai. Mi, mik ezek az akadályok? A bizottság fel tudna minket világosítani, hogy mik az elvárásaink a következő minisztériumi szintű január 13-ai Santiago de Chilei találkozóra? <clears throat> És Alapvetően ez a kérdés, de azért van még néhány kis kérdésem is. Először is az Európai Unió Mercosurnak a fő kereskedelmi partnere, a Mercosur kereskedelmének 20%-a az EU-val folyik. Jelenleg a közvetlen külföldi beruházás az EU-ból a Mercosur felé 200 eh, millió eurónyit tesz ki ők a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnereink, és környezetvédelmi szabályokat fektettek le nemrég, és 45 milliárdos forgalmat bonyolítunk le a Mercosur országokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon növekedett a forgalom a Mercosur és az EU közötti kereskedelmi egyezmények e, igenis, hogy megéri ezeket megkötni és fenntartani, mert nagyon nagy a növekedési potenciál mindkét fél részéről. De azt hiszem, hogy rossz csillagzat alatt kezdtük el ezt az egészet tíz évvel ezelőtt. Tíz éve kezdtük, és egyszerűen nem látjuk, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten, újra fogják kezdeni, újra áttekintik ezeket az egyezmények, de a Mercosur oldaláról állandóan akadályokba ütköznek. Tehát mi folyik mind a két oldalon, nem tudjuk. A Mercosur oldaláról nem régen fejleményeknek voltunk tanulni, de sajnos ez a protekcionizmus felé mutat, és ez pontosan ellentétes azzal, mint amit mi szeretnénk látni az egyezményekben úgyhogy úgy tűnik, hogy még inkább rossz csillagzat alá hajózunk. A Mercosur egyre inkább bezárul gazdasági szempontból, pedig nemzetközi szinten inkább nyitniuk kellene. Nagyon-nagyon megosztottság a Mercosurön belül is, ezt láttuk Mexikó, Latin Amerika, Kolumbia, Chile, ők mind összeütközésbe kerültek, és ezért egyéni oldalú egyezményeket szeretnének kötni az EU-val, de Brazília és Argentína egyre inkább bezárul. Tehát a nehézségek nagyok jelenleg, jelenleg a tárgyalások nem folynak, leállították őket, és nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Úgy tűnik, hogy egyre romlik a helyzet, és úgy tűnik, hogy egyre titkosabbak ezek a tárgyalások. Úgyhogy ezért tettük fel a kérdést. Egyébként nem kaptam választ, még rejtett választ se. Tényleg nem tudom, mi az önök álláspontja. Megéri folytatni a tárgyalásokat? Mert számunkra úgy tűnik, hogy egyáltalán nincs remény arra, hogy bármiféle eredményt elérünk. Tehet még valamit az Unió? Hogy a saját részéről előmozdítsa a folyamatot, és rávegye a, Mark- a Mercosur partnereinket arra, hogy változtassanak és nyissanak felénk, hanem akkor egyszerűen csak a reményt éltetjük tovább, hogy hát, ha változik valami, de nem fog változni, és közben az Európai Uniós pénzeket beleömlesztjük ebbe. Tehát mit tehetünk, biztos úr? Van remény? Ez a vita nagyon fontos számunkra az Európai Unióban, sőt a Mercosur országai számára is, és komoly választ szeretnénk. Köszönöm. What? Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, most pedig Degücht biztos úr kap szót. Mr. President and honorable members of parliament. Elnök úr, tisztelt képviselők! Azt hiszem elmondhatjuk, hogy az EU-Mercosur eh, társulás megállapodásról folyó tárgyalások nem úgy alakultak, ahogy azt szerettük volna. Jó munkát végeztünk, nem is erről van szó. 2010-ben kezdődtek újra a tárgyalások. Egyébként pont a Mercosur eh, kérésére. A tárgyalások ez idáig elsősorban a megállapodás normatív részére, az alapelvekre, az alapszabályokra koncentráltak, amelyek a két fél piacnyitásának feltételeit állapították volna meg. Több fejezetben is igen komoly előrelépést értünk el, például szolgáltatások, beruházások, eredet megjelölés terén. Ugyanakkor a tárgyalások a igazán fontos témákhoz még nem tudtak el, az agrár és ipari termékek, szolgáltatások, közbeszerzés terén a további piacnyitást nem érintették, az e, vámtarifák, illetve év kereskedelmi akadályok lebontása révén. Úgy tűnik, hogy mindkét e, fél elismerte a legutóbbi tárgyalás forduló során, hogy e, pat helyzet alakult ki. Azt mondja az EU fél, hogy ha termékekre, szolgáltatásokra, beruházásokra és közbeszerzésre vonatkozó szabályok irányából közelítenénk. Ez azonban a Mercosur országok maguk között nem tudtak megállapodni az ügyben, hogy a piaci hozzáférésért mit kérnek kínálnak cserébe. A legmagasabb szinten tárgyaljuk ezt a témát. E, jövő héten a szelak EU csúcson Santiago de Chile-ben fogjuk, fogom ezt tehát a partnereinkkel tárgyalni. Ne felejtsük el, hogy a Mercosur csoport belső helyzete igencsak komplex. Először is felmerül a kérdés, hogy Mercosurban ki tartozik és ki nem. Paraguay felfüggesztése Venezuela lassú csatlakozása, illetve Bolívia majdani belépése tovább bonyolíthatja a tárgyalásokat, bár nem feltétlenül akasztja meg véglegesen azokat. Hogyha a politikai szándék megvan, akkor a megoldást is lehet találni. Másodszorban a Mercosur csoport egyes tagjai eh, protekcionista intézkedéseket eh, kezdtek elfogadni, ami a politikai szándék meglétére bizony uh, árnyékot vet. A Santiago de Chilei miniszteri csúcsot megragadom majd arra, hogy a Mercosur partnerekkel uh, tárgyaljunk arról, hogy mire van szükség ahhoz, hogy uh, kimozdítsuk a tárgyalásokat a jelenlegi padhelyzetből. Elnök úr, tisztelt képviselők! A nehézségek ellenére az Unió elkötelezett híve annak, hogy a Mercosur országokkal megkössük ezt a megállapodást, ezt az átfogó megállapodást, amely mindkét fél számára igen előnyös lehet. Válságos időkben meg kell találnunk az európai fogyasztók és cégek érdekében a gazdasági nevekedés új lehetőségeit. A Santiago de Chilei csúcs előkészítéseként a régió partnereimmel, kollégákkal egyeztettem, és az a benyomásom alakult ki, hogy igen nehezen tudnak ajánlatot tenni nekünk, valószínűleg nem tudnak majd egy két héten belül közös álláspontot kialakítani. Ugyanakkor azt sem szeretnék, hogy befagyasszuk a tárgyalásokat, ugyanis tisztában vannak ennek politikai következményeivel. Ugyanakkor el kell dönteniük, hogy vagy folytatjuk a tárgyalásokat, a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, ami nem lesz könnyű, nekünk se lesz könnyű, hogy a magunk részéről megállapodjunk, vagy um, irány a protekcionizmus. A kettő együtt nem megy, vagy az egyik, vagy a másik. El kell dönteniünk. Nekünk is, nekik is el kell döntenünk közösen, hogy, hogy közös erőfeszítésekkel folytatjuk a tárgyalásokat, vagy a WTO-hoz fordul valamelyik fél. És bizony lássuk be, hogy egyes Mercosur tagállamok, főként Argentína, de nem csak Argentína által bevezetett új szabályok miatt előbb-utóbb nekünk is döntenünk kell, hogy velük állapodunk meg, vagy a WTO-hoz futunk segítségért. Én azt gondolom, hogy első körben békés megoldást egymás között kell találnunk, nagyon sokat várok a Santiago de Chile-i csúcs találkozótól, és hogyha szeretnék, akkor ennek a, az eredményéről szívesen be is számolok önök előtt. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak, most pedig a frakciók felszólalói következnek. Szelefranka úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves képviselők. Nagyon jó időpontban vitázunk erről a témáról, ugyanis nem sokára sor kerül az EU, EU CELAC csúcs találkozóra a jövő héten Santiago de Chile-ben. Mexikó és az EU között van egy társulási egyezmény, ennek nagyon jó eredményei voltak. Közép-Amerikával is aláírtunk egy ilyen egyezményt, és Kubával kapcsolatosan is jó irányba haladnak a dolgok. És tekintettel a madridi csúcsra volt alkalmam, Degücht biztos úrral is egyeztetnem, hogy feloldjuk ezen tárgyalások blokkolását. A biztos úr elmondta, hogy az Európai Uniónak érdeke, hogy jó megállapodás szülessen, amely keretében minden érzékeny kérdést figyelembe veszünk. Biztos úr, ön beszélt a politikai helyzetről az érintett régióban. A Mercosur részéről nem volt lehetőség a tárgyalásokra. 2004-ben nem tudtak egy megfelelő ajánlatot tenni. Tudunk ugye a paragai válságról, paragajt kizárták, Venezuelát bevették. Azonban tudja azt is biztos úr, hogy csupán 10 százalék kérdéses, azt hiszem, a Mercosur részéről megvan a politikai akarat arra vonatkozó, hogy megszülessen a megállapodás, Azonban, hogyha még sincs politikai akarat és nem születik meg a megállapodás, mi lenne az alternatíva? Biztos úr, ön azt gondolja, hogy kívánatos volna abban az esetben megállapodást kötni azon országokkal, amelyek konkrét tárgyalási álláspontot terjesztettek elő, Brazília, Uruguay és Paraguayra gondolok, hiszen hogyha van politikai akarat, akkor van valamilyen módszer is, hogy ezt valóra váltsuk. Suszta úr, köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák, Az INTA szakbizottságként, tehát a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságként szeretnénk volna vitát kezdeményezni itt a parlamentben, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az európai és latinamerikai államfők találkozójára való tekintettel és az Eurolat találkozóra való tekintettel, amely szintén Santiago de Chile-ben kerül megrendezésre, az Európai Parlament világos álláspontot képviseljen ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy nem csak kereskedelmi kapcsolatokról van itt szó. Az Európa és Latin Amerika egy része közötti kapcsolatok nagyon fontos részét képezik az összeurópai kapcsolatoknak más transatlanti országokkal. Nagyon nagy a verseny, a globalizáció révén, ezért Európának stratégiai szövetségeket kell kötnie. Mexikóval, Csillivel, Kolumbiával is kötöttünk megállapodást. Azt hiszem az Európai Uniónak érdeke, hogy kezdeményező szerepet vállaljon a világ ezen régiójában, hogy a szabad kereskedelem számára egy nagyon nagy térséget teremtsen, talán a világ legnagyobb ilyen szabadkereskedelmi térsége jöhetne így létre. Méltányolom az Európai Bizottság munkáját. Nagyon jó volt az információcsere is a parlament felé, de úgy gondolom keménynek kell maradnunk. Fontos, hogy határvonalat húzzunk, néhány ország részéről, főként Argentina részéről protekcionista lépéseket láthattunk, ugyanez volt a helyzet Brazília esetében is, Politikai stratégiáról van szó, nem kereskedelmi stratégiáról. A kereskedelem egy nagyon fontos pont, egy nagyon fontos eleme nyilván, de az egész politikai cselekvésbe kellene beágyazódnia. Parlamentként mi támogatást szeretnénk, a támogatásunkról szeretnénk egyfajta jelzést adni. Fontos, hogy mielőbb megkezdődjenek a tárgyalások, és mielőbb kezdjünk beszélni a piacra jutási ajánlatokról. Kazák képviselő. Köszönöm. Sajnálatos, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás ügyében az EU és Mercosur országok között nem sikerült előrelépni, nincs meg a politikai szándék, úgy többek között egyes államok, egyes Mercosur országok olyan intézkedéseket hoztak, amelyek korlátozzák az exportot, a szolgáltatásokat, az engedélyek nem automatikus megadása bizony az európai gyártók számára mm, több tízmillió euró kárt okoztak. Az energia ágazatban is hasonló protekcionizmus figyelhető meg ami bizony negatív jelet küld a külföldi befektetők felé. Minden negatív jel és fejlemény ellenére hangsúlyozni kell a pozitívumokat is, a demokrácia, az emberi jogok védelme, a jogállamiság nem kerülződik meg ebben a régióban. Egy ilyen megállapodás több milliárdnyi előnye profita járna mindkét fél számára. A környezetvédelmi, demokratikus normákat a megállapodásba be kell építeni, hogyha az Európai Unió valóban integrált politikát kíván folytatni, és gazdasági érdekeit a demokratikus értékekkel össze kívánja egyeztetni, akkor határozottabb álláspontot kell képviselni a következő EU-Mercosur csúcson eurólat csúcson. Zárásképpen tehát szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy átláthatóbb, egy struktúráltabb megközelítés, melynek célja az kell, hogy legyen, hogy a visszaélések ellen felépjük. Tíz éve kezdődtek a tárgyalások a Mercosur országokkal, és Kolumbiával, Peruval ö, ö, még mindig várjuk a megállapodást. teljes az egyensúlyhiány. Az alapanyagok importja, az agrártermékek kereskedelme, amelyik Latin Amerika számára oly fontosak, még mindig nem rendesen szabályozottak. szolgáltatások, alapanyagok terén szintén nem olyanok a felemények, mint amit szeretünk volna. Egy állásfoglalást szeretnénk elfogadni annak érdekében, hogy felgyorsuljanak ezek a tárgyalások. A frakcióm nem támogatja a parlament ezen állásfoglalás indítványát, mert a, a politikai fejleményeket nem veszi figyelembe. Itt van a paraguayi pucs, például, ami nem szerepel. Venezuela teljes jogú tagja a Mercosur országnak, Bolívia és Chile is tagokká válnak, Peru, Ecuador szintén társult tagok, tehát a kép a következőképpen alakul. Egyrészt a, állnak a tárgyalások, a politikai helyzet pedig egyre csak bonyolódik. A a hét elején elfogadott jelentés egyik társelőadójaként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok forog itt kockán, itt van például Brazíliával kapcsolatban a szellemi tulajdonjogok kérdése, a szabad szoftverek kérdése. Kollégák, a tény az, hogy roppant gyors változások zajlanak ebben a régióban. A jelenlegi hozzáállásunk nem pont a, a kívánt cél ellenkezőjét éri majd el. A padhelyzetet meg kell oldani a tárgyalások során, azonban nem minden áron egyensúlyt kell keresni, újra kell kezdeni a tárgyalásokat megfelelő partnerekkel. Köszönöm. McClarkin asszony kért szót. Kollégák, a potenciális haszna annak, hogy egyezményt kössünk az EU és Mercosur között nagyszerű, hiszen 800 millió állampolgárról van szó. De három év telt el, mióta újra kezdtük a tárgyalásokat, és nem haladtunk előre. Minden két pártnak nagy politikai támogatásra van szüksége hiszen így kölcsönösen hasznos módon megnyughatnánk a piacainkat egymás előtt, és a protekcionista intézkedések, amelyeket néhány Mercosur állam tett, az ellen szól az, hogy például Argentina többszörösen megsértette a WTO szabályait. Nagyon kiéleződtek a viszonyok az Egyesült Királyság és Argentína között, hiszen az Egyesült Királyság az ön meghatározása vonatkozó enszabályt szabályt figyelembe veszi, és védeni akarjuk a brit vállalkozásokat. De nekünk bátorítanunk kell a nyílt piacokat, a nyitott piacokat, és lépnünk kell. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Dartmouth kollégája szó hagy ragadjam meg ezt a esélyt, hogy Brazíliáról beszéljek. Brazíliának 2,48 trillió dollárnyi a GDP-je, miközben az Egyesült Királyságé 2,43 század százalék. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak a gazdasága a brazil gazdaságnak csak a 97 százaléka. Ami a kereskedelmet illeti, Brazília kereskedelmének 37%-a latin és közép-amerika országaival folyik. Ezt összehasonlíthatjuk az Egyesült Királyság kereskedelmének 40%-ával, amely az EU-ba irányul. De van egy nagy különbség. Senki, de senki Brazíliában nem gondolja azt, hogy Brazília 37%-os Mercosur kereskedelme bármilyen értelemben okot adna arra, hogy politikai uniót képezzen Brazília. Ellentétben az Egyesült Királyságban az establishment party az establishment partoknak a professzionális politikai egyfolytában az Egyesült Királyság 40%-os EU-s kereskedelmét emlegetik, amely egyébként deficitet teremt és csökken is, és ez önmagában elég ok arra, hogy Nagy-Britannia politikai unióba lépjen az EU tagállamaival. Az Egyesült Királyságnak ez az érvelése bizarr, indokolatlan és hamis. És alig várom, hogy újra visszatérhessek erre. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Solc kolléga. Prezident. Elnök úr, biztos úr, a politikai integrációs folyamat előre haladása Latin Amerikában nagyon lenyűgöző, globális jelentőségű emancipációs folyamatról van szó. Az Európai Uniónak folyamatosan és konstruktívan kellene hozzáállnia ehhez, illetve álláspontot foglalnia. Az EU-Mercosur kapcsolatok központi jelentőségűeket tekintetben a partnerünk sági térségben felkért bennünket arra, hogy ezt a történelmi folyamatot egy fel és kiegyensúlyozott régiók közötti megállapodással támogassuk. Ezért biztos úr kifejezetten üdvözlöm, hogy az EU, Brazília és más Mercosur államok megállapodtak abban, hogy tárgyalnak egy kereskedelmi megállapodásról, és aktívan hozzájárulnak így ahhoz, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer előmozduljon, és újra feléléküljön a dohai tárgyalási forduló. Ez azonban megköveteli, hogy ne csak a kereskedelmi érdekeinket kövessük a megállapodásokhoz fűző tárgyalások során. A 21. század második évtizedében kibontakozó gazdasági helyzet megköveteli, hogy közösen nézzünk szembe a globális kihívásokkal, munkahelyteremtés, a társadalom fejlődése, oktatás, kutatás, a harc a szegénység és az éhénység ellen, éghajlatváltozás, egy újfajta globális együttműködést követelnek meg ezek a kihívások, úgy gondolom, hogy csak olyan megállapodás fogadható el számunkra, amely szembenéz ezen kihívásokkal, nem lehet egy olyan megállapodás, amely csak néhány konszer nyersanyag éjségét elégíti ki. A legújabb fejlemények Argentinában és Brazíliában többek között világossá teszik, hogy egyfajta politikai szellem van kialakulóban ott is, amely a gazdaságot ismét a társadalom szolgálatába akarja állítani. Fontos, hogy ezt a lendületet fenntartsuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Diane Dodds. Uh, Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kollégák! A tárgyalások eddig nem jártak, eddig nem jártak sikerrel, de köszönjük, hogy de Hucht uh, biztos úr beszámolt dolgok jelenlegi állásáról. Azt jelezte irányunkban, hogy a tárgyalások lassan eljutnak abba a stádiumba, ahol el kell dönteni, hogy a piaci hozzáférés, szolgáltatások, közbeszerzés és termékek tekintetében ajánlatokat cserélnek a felek. Nos, hadd emlékeztessem önt, hogy Észak-Írország számára és más agrár országok számára borzasztó hatása lehet egy ilyen megalapodásnak. Az egyes becslések szerint akár 13 millió, milliárd eurójába kerülhet az Európai Uniónak, főként a marha húságazatnak. Szeretném a biztosítani bennünket arról, hogy az európai mezőgazdaságot nem dobják oda eh, koncként a, hoz, a piaci hozzáférésért cserébe. A mai bevezetőjében azt említette, hogy ambiciózus, ugyanakkor kiegyensúlyozott és átfogó megállapodást szeretne kötni a Mercosur eh, országok csoportjával. Tud? bizonyít, biztosítékokat, garanciákat adni arra, főként Észak-Írországnak, hogy a jelenlegi roppan nehéz gazdasági helyzetben, amikor is a költségek e, nőnek, az agrárokból pedig egyre tágul, eh, a közösségi agrárpolitika támogatásai csökkennek, Eh, az élelmiszer eh, eh, célú termelést pedig egyre kevésbé támogatják, akkor hajlandóak is képesek megvédeni Észak-Irországban és Európa szerte a gazdákat. Én szépen köszönjük a kolléganőnek, most pedig az egyéni felszólalók következnek. Elsőként Christopher Fierne jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy nagyon örülök annak, hogy végre az Európai Parlament a tárgyalásokat úgy tűnik, hogy támogatja. Ez egy nagyon ellentmondásos kérdés itt a parlamentben. De a tény az, hogy, hogyha megerősítjük a Mercosur szerződéseinket és kapcsolatainkat, akkor 800 millió emberről beszélünk itt. Ez egy nagyon nagy szám, nem szabad azt sem alábecsülnünk, hogy ezek a tárgyalások mennyire nehezek, hiszen itt a protekcionizmussal kell felvennünk a harcot, ez még létezik a mezőgazdaságban Európában, illetve az ipari termelésben Dél-Amerikában és Közép-Amerikában. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak lehetnek a tárgyalások, hiszen a Mercosur és az EU kiegészítik egymás kereskedelmi szempontból. Mi az ő legfontosabb kereskedelmi partnerük vagyunk, és a mi ipari termékeink közül nagyon sok irányul a Mercosur országokba. Ez pedig azt jelenti, hogy csökkenhetének a mezőgazdasági termékek árai az EU-s állampolgárok számára, és a Mercosur országok pedig több és jobb szolgáltatást kaphatnának jobb áron. Azok a tárgyalások, amelyek ilyen nagy profitot ígérnek, gyakran éppen ezért nagyon nehezek. Így aztán arra ösztönzöm a bizottságot, hogy ne adják föl, talán egy B tervet is megvalósíthatnának, már Ázsiával ezt megtettük, ezt a fajta tárgyalást, és igen, ezek nagyon nehéz tárgyalások, amikor egy egész régióval tárgyal az ember. Talán szét lehetne aprózni ezeket a tárgyásokat, ki lehetne ragadni Brazíliát mondjuk, és hiszen ez a legprofitábilisabb, ők a legprofitábilisabb kereskedelmi partnerek az EU számára. Tehát talán tovább folytassak a tárgyalásokat, de egy b tervvel, azért, hogy ne verjünk, ne, ne szenvedjünk kudarcot. Köszönöm, Werner Lange. Jetzt. Also, ja, Tehát, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, számomra ez a vita három elemre támaszkodik. Először is, igen, megadjuk a jelzést, hogy igenis akarunk együttműködést a Mercosur államokkal, mert sok közös érdekünk van, illetve értékünk van. Scholz úr utalt a munkanélküliség, a szegénység elleni küzdelemre, főként tekintettel arra, amit a brazil kormány tesz. Sok bennünk a közös, sok a gazdasági kapocs, igen, akkor akarunk megállapodást, szoros együttműködést. Fontos, hogy ez a mai vitánk ezt jelezze másodszorban. Világosra ten- kell tennünk azonban azt is, hogy a jövőbeni tárgyalások tekintetében azért nagyon alaposan el kell gondolkodnunk azon, hogy mely országok akarnak konkrétan tárgyalni az EU-val, ide tartozik Bolívia és Ecuador is, vagy nem, mi a helyzet más országokkal. Minél előbb tisztázni kell azt, hogy mely országokról van konkrétan szó, és másodszorban gyorsan tisztázni kell azt is, hogy a tárgyalások során milyen tartalmakról tárgyalunk. Nem lehet, ugyanis, hogy európai részről az igények, és az, hogy mit tudnak teljesíteni a Mercosur országok, ezek között ilyen nagy ellentét feszüljön. Tehát mielőbb tisztázni kell ezt, és harmadszor utána meg kell húznunk egy határvonalat. Vagy igen, vagy nem, de az nem lehet, hogy ez a tárgyalási folyamat még eltartson tíz évig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Renáta Weber következik. Jelen pillanatban nincs a teremben, tehát Vlaszak úr következik. Předsedo, pane komisaři, myslím, že si zde můžeme otevřeně... Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák, azt hiszem, nyíltan beismerhetjük, hogy a Mercosurral folytatott tárgyalások menete igencsak lassú, az elért eredmények pedig igencsak gyengécskék. A belső megosztottság miatt e, nagy várakozásokkal nem tekinthetünk a jövőbeni tárgyalások iránt. Ugyanakkor egy ambiciózus e, e, szabadkereskedelmi megállapodás megkötése. Roppant fontos számunkra a protekcionista intézkedéseket pedig visszaút kell utasítanunk, főként Argentina és Brazília egyes ágazatokban eh, homlok egyenest a szükségesel és a megállapodottakkal ellentétes, homlok egyenest ellentétes intézkedéseket vezettek be. Ezen negatív jelzéseket figyelembe véve határozottan kell felépnünk. Itt van például Venezuela kérdése. Venezuela Mercosur, új Mercosur tag, eh, tagsága nyilván csak már bonyolítja a helyzetet. Ugyanakkor eh, ha egyszer belépett Venezuela, akkor el kell fogadnia a klub szabályait. A tárgyalásainkat és a gazdasági érdekekhez kell igazítani. Köszönjük kollégá, Vlasek úr! Okay. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök úr. Biztos úr, a Mercosurnak az országai vám uniót képeztek, és az EU-nak nagy kereskedelmi partnerei. A brazil elnök 2009-ben már érdeklődést mutatott az EU-val folytatott kereskedelemre, és akkor egy egyezményt kötöttünk. Már 2010 óta folynak a tárgyalások, igazából nem született eredmény. A mai vitánknak az kellene, hogy legyen a fókuszpontja, hogy hogyan mozdíthatjuk előre ezeket a tárgyalásokat hiszen Santiago de Chile-ben nem sokára ö, találkozunk a Mercosur partnerekkel, és hogyha 500 millió Európai Uniós állampolgár és, 100 és 300 millió Mercosur állampolgár érdekeit képviselni akarjuk, akkor, ha ezeket sikerül összehangolnunk, akkor a gazdasági válságból kilendülhetnénk Európában. A Mercosur országoknak az érdekeit szolgálná, hogyha ezt az egyezményt aláírnák. Pragmatikus hozzáállást kellene megvalósítanunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Paska úr, most pedig megadom a szót Ferreira úrnak. Obrigado. Senhor Presidente, Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A kereskedelem valóban segítheti a növekedés fellendítését, a munkahelyteremtést, a fejlődést általában a gazdaságban. Ugyanakkor torzíthatja is mindezeket, hogyha nem megfelelően szabályozzuk, a környezetet károsíthatja, gátolhatja a növekedést. A Mercosur országok piacainak megnyitásával bizonyos ellentétek járnak. Sosem titkoltuk, hogy árnyoldala is lehetnek egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodásnak. Mi, akik intézményileg kiálltunk a Mercosur-EU megállapodás mellett, tudjuk, hogy vannak pluszok és negatívumok egyaránt. Nagyon gyakran nehezen adják fel szuverenitásukat, függetlenségüket, egyes jogaikat egyes országok, hiszen a neoliberalizmus elleni harchoz mintegy hozzá vannak szokva, gyakran a társadalmi katasztrófával teszik ezt egyenértékűvé. Nem akarjuk, hogy ilyen katasztrófa helyzet alakuljon ki Európa miatt, ezért a megfelelő mechanizmusokat kell biztosítani annak érdekében, hogy minden ország megvédhesse a saját érdekeit. Az elvek terén nem engedhetünk, nem kompromisszumoknak. Köszönöm szépen, Bronz úr, szó. Noha nem rajongok az Európai Unióért, de ha már muszáj, hogy legyen, akkor inkább európaibb legyen, mint kevésbé európai. Az EU-Mercosur tárgyalások és más kereskedelmi tárgyalások is azt mutatják, hogy az EU nem csak kizárólag Európával foglalkozik, főleg nem főleg Európával foglalkozik, hanem globalista, kozmopolita eh, és kevésbé differenciáltan látja a eh, világot ennek az eredménye nem csak az, hogy mindenki, minden különbség el fog tűnni Európából, hanem a, az életszínvonal is hasonló szinten fog beállni, amely alacsonyabb, mint a mai modern európai életszínvonal. Mindenki azt gondolja, hogy a kereskedelemmel mindenki gazdagabbá válik, ami nem igaz. Minden kontinens minden társadalmi csoport ennek kárát is láthatja. Merci, euh, monsieur. Köszönöm, Audi úr, köszönöm. 1991-ben az Asszonszioni szerződéssel alakult a Mercosur. A tagállamok adtak neki egy mandátumot. Az önmandátumát viszont szerintem az Európai bizottság, az Európai Tanácsnak újra kellene vizsgálnia, mert amióta ön megkapta a mandátumát, azóta két új tagja van az Európai Uniónak, Lisszaboni szerződés is életbe lépett, és a gazdaság is megváltozott. Sajnálom, hogy nincs itt a tanács, szerintem itt kellett volna lennie. Ami a formát illeti, a két blokk úgy tűnik, hogy E, kihívásokat intéz egymás e, számára. E, a Mercosurnak egyre kevesebb bizalma van az Európai Unió iránt, bizonyos gazdasági és pénzügyi okoknál fogva. Ön azt mondja, hogy nem, de brazil elnök mindenhol azt mondja, hogy a monetáris politikánk nem feltétlenül jó. Ezt Barnier úr cáfolja mik a valós kihívások. Paraguayt, amikor illegálisan felfüggesztették, nem tiltakoztunk, Venezuela szintén illegálisan csatlakozott, ekkor sem tiltakoztunk. Nincsen kereskedelmi igazságosság sem. Én azt hiszem, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a politikai és közigazgatási, valamint demokratikus minősége ennek a térségnek megfelelő-e arra, hogy egyáltalán politikai társulásról beszélhessünk? Köszönöm szépen, Garcia úr kapja meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Én vehemensen támogatom azt, hogy ez a történelmi egyezmény megszületik, ez, ez véleményem szerint nagyon jó alkalom az Európai Unió és Latin-amerikai számára. Rendkívül komplex struktúrában él ez a 800 millió ember számunkra, ez mindenképpen megköz, megkönnyíti a helyzetet. Fernández de la Vega asszony, a spanyol miniszterelnök helyettes megegyezett a latin-amerikai képviselővel, és így újraindulhattak a tárgyalások. Örülök annak, hogy nők is részt vesznek a folyamatban, ott van Russell úr, eh, Russell asszony, Merkel asszony, a főképviselő asszony, az argentinai elnök asszony, nekik ugye nagy a gyakorlati érzékük, és eh, azt keresik, hogy hogyan lehet a padhelyzetet eh, megoldani, hogyan lehet elkészíteni az egyezményt. A probléma nem eljárásbeli, nem arra van szó, hogy egyik vagy másik ország megakadályozza, egész egyszerűen hiányzik a magas szintű politikai akarat. Ezt nem mondja ki a bizottság, az Európai Parlament Mercosur delegációjának én vagyok az elnöke, és szerintem egyértelműen szükség van, egyértelműen arra van szükség, hogy fölülről a politikai felelősök döntse, segítsenek hozzá ahhoz, hogy kimozduljunk a padhelyzetből, Csillében például kell ezt megtenni, és meglegyen a politikai akarat. Köszönöm szépen, Álvard képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, örülök, hogy megint elmondhatom a véleményemet. Az európai gazdálkodóknál nagyon káros volt ez a, ez a megállapodás, de az Európai Bizottság megint csak az európai ö, ö, termék előállító ipar érdekeit nézi, a, kétoldalú kereskedelmi megállapodás nagyon sok gazdálkodó munkájának elvesztését jelenti, többek között a marhahús szektorban, és a gazdasági aspektusokon kívül az élelmiszerellátás biztonsága is fenyegetettség alá kerül, és az emberek megélhetése is veszélybe kerül a mezőgazdasági protekcionizmusról beszélőknek el kellene ismerni, hogy a mezőgazdaság nagyon széles szektor, nagyon sok ember érdekében áll, hogy a jövőben is megmaradjon. A Mercosur országainak népessége növekszik, <clears throat> növekedni fog a jövőben, egyre ütemesebb lesz a gazdasági növekedés, ezért úgy gondolom, hogy az Európai Unió vezetőinek nem szabadna feláldozni a mezőgazdaságot Európában, nem szabadna ezekben a ezek, az európai farmerok, illetve az európai gazdálkodók meg, megjelenését tönkretenni. Nikolson úr. Köszönöm szépen ezzel azt hiszem, hogy Pandora szelencéjét nyitjuk meg újra az európai mezőgazdasági ipar számára, legalábbis erről van szó, és hát mindenkinek megborz, mindenki megborzong ezen hír hallatára. Nos, Brazíliában annak ellenére, amit a bizottság mond, és a különböző biztos, biztosítékok ellenére, hogy Brazília kivételesen föl van készülve a, a, a hústermelésen, nos, egy alkalmam volt elmenni oda, és láttam, hogy ennek pont az ellenkezője igaz. Nos, Brazília és Argentína nem ugyanolyan szabályok szerint készíti elő a termékeit, mint, mint Európa, pedig ennek meg kéne egyeznie. A marhahúsipar, ez különösen igaz nem, felel meg az ottani, nem felelnek meg az ottani hústermékek az európai szintnek. Brazíliában, Argentinában, távol-keleten vagy bárhol, hogyha nincsenek ugyanolyan európai élelmiszeri normák, nincsenek olyan európai élelmiszer normák, akkor nem vagyunk egyelő versenyhelyzetben. Ezt kérem, hogy vegyük figyelembe, ez az alapelvünk, nem szabad, hogy ettől eltérjünk. Köszönöm szépen, kolléga. Angurakis Saralámpos kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unió nyomást gyakorol a Mercosurra annak érdekében, hogy teljes mértékben elfogadja ezt a megállapodást. Ez az Európai Unió imperialista politikájának az egyik része, amelyet akár brutális katonai erővel is megtámogat. Az Európai Unió rákényszerít a népekre a saját akaratát, megpróbálja a nyersanyagokat, a piacokat privatizálni, és tönkre akarja tenni az ottani helyi ipart az intenzifikáció, a kihasználás, a visszaélések intenzitása csak nő, a legszegényebb embereket használjuk ki, és az európai közösség ezt a monopolista politikát támogatja, hiszen reméli, hogy ezeknek az embereknek a hátát tud majd kikerülni a válságból. Ez egy nagyon helytelen megközelítés most a szelákkal probléma van, Kubában is, Venezuelával is problémák vannak, ugyanakkor a verseny élesedik a BRICS, eh, BRIC országokkal és az Egyesült Államokkal. Köszönöm szépen, Köztinger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Évek óta tárgyalunk már a Mercosur államokkal a kereskedelmi megállapodásról, megpróbáljuk évek óta megkötni ezt a megállapodást, és úgy tűnik, hogy valami mindig visszatartja ezeket a tárgyalásokat. Az Európai Unió ugyanis a kölcsönösségen szeretne, alap, kölcsönségen alapulva szeretne ezt, szeretné ezt megtenni, de az a kérdés, hogy egyáltalán lehetséges itt, e, itt a kölcsönösséget elérni, ugyanis a tanulmányok azt bizonyítják, hogy az európai iparnyerességét meg fogja haladni az európai mezőgazdaság vesztesége. Körülbelül 7 milliárdra tehető az a veszteség, amivel számolni kell tehát az csak úgy lehetne a megállapodást megkötni, hogyha nem ártanánk gazdálkodóinknak. Tehát aláhúznám, hogy nagyon fontos a fenntarthatósági fejezet mindenképpen bekerüljön a megállapodásba. A harmadik államok ugyanolyan termelés és szociális követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint az európai államok. Azon kívül megkérdezném a bizottságot, illetve ezért megkérdezem a bizottságot, hogy a fenntarthatósági fejezetnek a bekerülését hogy fogja tudni biztosítani ezekbe a megállapodásokban. Van-e egy B-terv annak esetére, hogyha esetleg csak egyes országokkal lehet majd megkötni a megállapodást? Elnök, köszönöm szépen. Kutász kolléga következik. Mercosur este a loptelea partener comercial. Köszönöm, elnök úr. A Mercosur a nyolcadik kereskedelmi partnerünk, az exportok, az export, ideirányuló export jelentősen növekedett. 2010 volt az 2010-ben az EU a Mercosur területén első befektetőként és kereskedelmi partnerként jelentkezett. Egy méltányos megállapodás aláírása elvezethet egy társulási megállapodáshoz is, amely fontos mind a két régiónak. Ezt követően újra kezdődhet egy szabadkereskedelmi térség kialakításáról folytatódó tárgyalás. Sajnálatos módon történnek protekcionista intézkedések ebben a régióban. Biztos úr, ön a jövő héten Csillében egy találkozón összeül a helyi vezetőkkel, remélem, hogy gyorsan kompromisszumos megállapodásra jutnak. Köszönöm. Köszönöm, Diaz Demira úr, szó. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Májusban lesz három éve, hogy újra kezdődtek a tárgyalások. Én egyértelműen azt támogatom, hogy sikeresen sikerüljön lezárni a tárgyalásokat. De jó lenne, hogyha többiek is így gondolkodnának. A Mercosur a világ legnagyobb élelmiszertermelője, és a Mercosurban vannak a világ legkomolyabb energiatartalékai. Ezért mind a két fél számára nagyon fontos ez a megegyezés. Ősszel Brazíliába jártunk, és konstatálhattuk, hogy nagyon pozitív a hozzáállás ehhez, ugyanakkor nem egyértelmű a hozzáállás. Mi történt eddig? A normatívai, a no- normatíva szintjén ö, tudtunk előrelépni, de hát ez egy elég homályos fogalmazás szintén. Az ipari és a mezőgazdasági fejezeteken próbáltuk az érdekeinket védeni, és a szolgáltatások területén is ezt próbáljuk elérni harmadik alkalommal beszélünk ma itt a tisztelt házban politikai akaratról. Kérdezem, hogy Csillében a csilei politikai akaratról hogyan vélekedik? Hogyha megfelelünk a Mercosur akaratainak, akkor jó lenne, hogyha utána megismerhetnénk, hogy rájönnénk arra, hogy mit is jelent a döntés, hogyan lehet a tárgyalásokon alternatívákat kidolgozni, hogyan lehet azt megoldani, hogy kétoldalú, igazi kétoldalú megegyezéseik legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Misk Alexander Szúria szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Degocht úr, remélem, hogy eh, az akadályokat fel fogja tudni számolni készült-e arra, hogy kompromisszumos döntéseket hozzon. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő professzionális hozzáállás ez. Elég volt ebből a hozzáállásból, a dömping ellenes kötelességeknek kellene most megfelelnünk, professzionális tárgyalásokat, tárgyalókat kell küldeni Csillébe is, hogyha a kereskedelmi megállapodásokon belül nem ösztönözzük a megfelelő fejlődést Mercosur és Európai Unió között, akkor nem tudunk előrehaladni. A tárgyalók kicserélése van szükség. Elnök, köszönöm, Jegle kolléga. Tisztelt elnök úr, különösen a Peru, Kolumbia és Közép-Amerikával folytatott tárgyalásokon vigyáznunk kell arra, hogy a Mercosur legfontosabb gazdaságait ne veszítsük el. Azon kívül figyelünk kell arra, hogy a környezetvédelmi és szociális követelményeknek megfeleljenek. Mercosur és a Brazíliával együtt a legjobban fejlődő gazdaságok közé tartozik. Rendkívül nagy fejlődési potenciáljai vannak még az Európai Unió és a Mercosur közötti kapcsolatoknak, tehát a politikai és a gazdasági kapcsolatok valószínűleg minden résztvevőknek nyereségesek lesznek, hogyha betartjuk a játékszabályokat a demokratikus elveket, a jogállamiságot, az emberi jogokat tisztelnünk kell, és fel kell szólítani őket arra is, hogy a nemzetközi környezetvédelmi és munkaügyi szabályokat is betartsák, valamint a termelés során a magas európai követelményeket kell megkövetelnünk az élelmiszerbiztonság, az állatvédelem és a higiénia területén is. Támogatjuk a Mercosurral kötött megállapodást akkor, hogyha ezeket a követelményeket be lehet tartani, és hogyha mind a két régió népei tartósan profitálhatnak majd ebből a megállapodásból. Elnök, köszönöm szépen, Kapula Santos úrnak adom meg a szót. Muito obrigado, Sr. Presidente Eu gostaria de começar por... Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok Vitel Morera úrnak, kereskedelmi bizottság elnökének azért, amit mondott a vita elején, mindenben egyetértek vele. Abban is egyetérthetünk szerintem, hogy nagyobb integrációra van szükség a különböző kereskedelmi blokkok között nemzetközi szinten. Ez mindenki számára nyereséggel jár, több biztonság, több kereskedelem, nagyobb jólét. Nem szabad elfelejteni, hogy a Mercosur dinamikája egyes ágazatokban pozitív, más ágazatokban negatív. Vannak negatív aspektusok tehát. Itt az emberek méltósághoz, méltóságban eltöltött munkához való jogáról van szó, itt vannak hiányosságok, egyébként Európában is. Vannak tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy lehet pozitív hatása az európai iparra egy ilyen megállapodásnak, ugyanakkor az elsődleg, egyes elsődleges termékek termelői, ilyen például az olívaolaj, vagy olivabogyó, illetve a, a bor nem feltétlenül járnak jól. A bizottság remélem figyelembe veszi majd azt az állásfoglalást, amit eh, ma elfogadunk, konstruktív módon használja fel, és eh, teljes mértékben figyelembe veszi, hogy egy ilyen megállapodás milyen hatásokkal járhat Európára. Köszönöm szépen, Bidergány úr kért Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Európának természetes kereskedelmi partnere az amerikai, dél-amerikai kontinens, közös a nyelvünk és közös a kultúránk. Úgy gondolom, hogy továbbra is szorosra kell fogni ezeket a kapcsolatokat. A Mercosur a negyedik legnagyobb gazdasági erő, a régió GDP-jének 80%-át adja, és 300 millió lakosra lakost jelent. Nos, azt gondolom, hogy eljött annak a pillanata, hogy igazi javaslat cserére kerüljön sor, hogy megvalósuljon a társulási szerződés, amely igazi keretet jelent kapcsolataink számára, és amely mind a két fél számára haszonnal jár. Az Európai Parlament bizonyítékát adja annak, hogy nagyon komoly számára ez a kérdés, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjünk el. A, biztos, a, a, a befektetések mindenképpen nagyon jó példázák, hogy miért fontos ez a megállapodás Kínában, Indiában és Oroszországban is megvan már ennek a tükörképe. Úgy gondolom, hogy csak ezen egyezményen keresztül lehet elérni azt, hogy a befektetések továbbra is áramoljanak mindkét irányba. Ahogy ez már korábban is elhangzott, mindenképpen politikai akaratra, politikai elkötelezettségre van szükség, hogy a különböző akadályokon túl, túl tudjunk lépni, és az egyezményt, egyezményt sikeresen lezárjuk, hiszen ez mindenki számára jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lavia úr következik. Signor Presidente, alla... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hosszú tárgyalások állnak mögöttünk, nem igazán volt eredmény az elmúlt két évben. De ez alapján arra is, arra következtetésre is juthatunk, hogy miután mégsem adtuk fel a reményt, fontos számunkra ez az egyezmény, ez a megállapodás. a Mercosur szeretné a mezőgazdasági termékeit eljutatni az európai piacra, az Európai Unió pedig szeretné a feldolgozott termékeket, illetve a szolgáltatásokat értékesíteni a dél-amerikai kontinenset. Sokkal szor fordul elő, hogy az európai ö, gazdaság veszélybe kerül, a mezőgazdákra gondolok, de ö, más szektorban, más, szektorokban, más ágazatokban igaz ez. Mit tehetünk a mezőgazdaság érdekében az új közös agrárpolitikában garantálni kell a fogyasztók számára az, hogy nyomon követhetők legyenek az élelmiszerek, ugyanakkor mindenképpen fenn kell tartani az európai piacokon az európai termékek versenyképességét. Csak úgy, mint más kétoldalú megállapodások esetében, jelen esetben is azt az elvet kell észben tartani, hogy nem szabad feláldozni az európai mezőgazdaságot, mert szerintem jelenleg ez a veszély fenyeget minket a Mercosur egyezménnyel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dántán úr következik. Köszönöm elnök úr, biztos úr. Természetesen eh, két olyan kereskedelmi blokk, mint eh, Európa és Mercosur érdekelt abban, hogy eh, világos partneri viszonyt építsenek ki. Éppen ezért érdekünk az, hogy megállapodjunk. De, mint ahogy ezt már mondták, mások is, én is szeretném felhívni az önök figyelmét Európa fejlődésére, és a dél amerikai Európa fejlődésére azóta, amióta ön megkapta a mandátumát. Nem ugyanazokhoz a zónákhoz tartozunk, nem ugyanazokat a gazdaságpolitikákat folytatjuk. A parlament részéről legitim azt mondani, hogy az ön felhatalmazását újra kell tárgyalni. Ami a jelenlegi tárgyalásokat illeti, ön megkíván nyugtatni bennünket arról, hogy fogyasztóvédelmi intézkedéseket hol fogunk hozni. Azt is láttuk, hogy a dél-amerikai országok szégyentelenül protekcionista intézményeket, eh, intézkedéseket eh, alkalmaznak, hogyha ez érdekükben áll. Eh, mi pedig olyan egészségügyi intézményekről beszélünk, amelyek fogyasztóvédelmiek, mert a mi fogyasztóink nagyon odafigyelnek arra, hogy mit fogyasztanak, és ez nem tetszik ott egyeseknek. Ja. úr. Mikor?

Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, az Európai Unió és a Mercosur számára érdek az, hogy a kétoldalú kapcsolatainkat javtsuk szorosabbá vonjuk. E, kétség sem fér ahhoz, hogy ez mind a két fél érdeke. A kérdés csak az, hogy mi történik akkor, hogyha nagyobb mértékben megnyitjuk az európai piacot a dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt. Itt elsősorban a szárnyasokra gondolok, illetve a marha húsra. Nos, a bizottságnak az a feladata, hogy felmérje, hogy mindennek milyen hatása lenne, mi történne akkor, hogyha megvalósulna a mezőgazdasági fejezet. Valószínűleg a tagállamok máshogyan érnék meg ezt a, e, ezt a változást. E, ugyanakkor a különböző becslések egyértelműen azt mondják ki, hogy e, azt mondják, hogy körülbelül 33 ezer munkahely szűnne meg Európában. Nos, nagyon fontos tehát a szárnyasok esetében, a marhahús esetében, illetve a citrusfélék esetében a reciprocitás elvét bevezetni, meg kell reformálni a közös agrárpolitikát, és erről is folynak jelenleg a tárgyalások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalásokhoz érkeztünk, a Catch the Eye eljáráshoz. Padrao neves asszony az első hozzászól. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a szabadkereskedelmi megállapodás komolyan hozzájárulhatna ahhoz, hogy dinamikusabb legyen a gazdaság és munkahelyek teremtődjenek. De, mint oly gyakran, alkutárgya az agrártermelés, és az útjában áll eh, a tárgyalásoknak is. A 2011-es hatástanulmány azt mondja, hogy a megállapodás eh, kárt okozna az európai agráriumnak. Ezt eh, világossá kell tenni, amennyiben a, olyan veszély fenyeget, hogy az agrártermelők jóléte összeomlik, akkor ez ebben az ügyben lépni kell. Ugyanígy a, fogy, a fogyasztóvédelmi intézkedéseket is kell hozni annak érdekében, hogy az állatok kínzása nélkül jussunk egészséges termékekhez. Az európai agrárium erősen tartása az Európai Unió élelmiszer függetlenségének alapja. Ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni, amikor a tárgyalást folytatjuk. Köszönöm szépen. Luis Paulo Alves kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A bizottságnak arra is figyelni kell, tehát a mellett sem lehet elmenni, hogy 2011 márciusában egy állásfoglás született az EU-s mezőgazdaságról, illetve arról, hogy mindenen, mindennek milyen hatása van a nemzetközi kereskedelemre. Sajnálatos módon a Mercosur tárgyalásokon ezt nem veszik figyelembe. Stratégia szerepe lenne ennek az egyezménynek, nem szabad azzal nem szabad a, csupán azt az egy érvet felhasználni, hogy hozzá kell jutnia a kereskedelmi partnereinknek a mi piacunkhoz. Gondunk van az élelmiszerbiztonsággal, az egy, EU-ban egyes, egyre több vidéki területen nem folyik mezőgazdasági termelés. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen hatása lesz ennek, valószínűleg területi problémák is adódnának belőle. Tudjuk azt is, hogy az azori szigeteken is nagyon fontos stratégiai elem a mezőgazdaság. Köszönöm szépen, Tika, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az, az Európai Unió 2009-ben úgy gondolta, hogy a Mercosurral való megállapodás 460 ezerrel több utas garantált volna, és 460 millió európai euró hasznot hajtott volna. Tehát összesen úgy gondolták, hogy 980 ezer új munkahely teremtődne majd ennek a megalapodásnak köszönhetően. Én úgy úgy gondolom, hogy a Brazíliával kötött légiközlekedési megállapodásról most kérdést kell feltennünk. Mi ennek a jövője? Hogy néz ki? Az Európai EU-Mercosur e közötti januári miniszteri látogatáson kívánják, meg, megkívánják tárgyalni ezt a légiközlekedési megállapodást is? Végül pedig szeretném elmondani, hogy a Mercosurral folytott megállapodások, megállapodás az megújuló energiákra is ki kellene, hogy terjedjen. Elnök, köszönöm. Szeretne még valaki is spontán hozzászólni? Hogyha nem, akkor megadom a záró megjegyzésekre a biztos úrnak a szót. Thank you, uh... Köszönöm szépen. Elnök úr. Nem leptek meg a hozzászólások, különböző politikai frakcióktól érkezett vélemények. Azt hiszem, hogy a parlament nagy többsége a Mercosur-ral folytatott megállapodásokat pozitívan értékeli, de nem egészen pozitív a kép, ez a legnagyobb probléma. A Mercosur 2010-ben sürgette a megállapodások újrakezdését, és azóta igyekszünk előrejutást elérni, de úgy tűnik, hogy a politikai akarat nincsen meg arra, hogy jelenleg ez, e, ez sikerüljön. Hogy minden elveszette? Én nem gondolom, hogy ez lenne a helyzet, hiszen a brazilok nem régen egy új vélemény, közvéleménykutatást készítettek az ipari közösségen belül, és ennek az eredménye sokkal pozitívabb volt, mint egy éve vagy két évvel ezelőtt, úgyhogy nem biztos, hogy minden a legrosszabb irányba halad. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet megjósolni, hogy a tárgyalások hogy alakulnak, és hogy mikor, mikor lesz ebben változás. A Santiago-i ülés után talán majd kicsit világosabban látunk ebben a témában. A mezőgazdasággal kapcsolatban sok kérdés érkezett, nem lep meg, ez sem. De miért gondolják mindig, hogy a mezőgazdaságot fel fogjuk áldozni? Miért mondják mindig azt, hogy nem szabad apró pénzre váltanunk a mezőgazdaságot? Az ilyen megállapodások természetesen kiegyensúlyozottak, több ágazatot érintenek, természetesen a mezőgazdaság ezek közül az egyik fontos szektor, de nem, nem az egyetlen. Nem lehet csak mezőgazdasági, vagy csak ipari termékekre, vagy csak szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást kötni. Ezeknek mind szerepelniük kell a megállapodásban, és ezek között megfelelő egyensúlyt meg kell teremteni, mégpedig a tanácssal és a parlamenttel folytatott tárgyalások során miért ennyire, miért, miért tanúsítanak ennyire ellenséges magatartást? A mezőgazdasági exportunk jelenleg is 7 milliárd eurós nyereséggel rendelkezik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem kellene ennyire sötéten látni a helyzetet, nem kellene attól félni, hogy munkahelyek milliói vesznek el emiatt a megállapodás miatt. Én úgy gondolom, hogy tudunk egy, egy jó és okos megállapodást kötni a Mercosurral. A kérdés csak az, hogy a politikai akarat mikor lesz majd erre készen. Voltak, akik egy B-tervet említettek, Jelenleg B-tervünk nincs. Nem hinném, hogy a Mercosur államok között lenne olyan állam, amelynek B-terve van. Jövőre nézve nem tudjuk persze, hogy mi lesz, de jelenleg most az Európai Unió és a Mercosur közötti tárgyalásokra koncentrálunk. De kifogyunk az időből nem sokára, és Moreira úrral egyetértek abban, hogy nem folytathatjuk végtelenségig ezeket a tárgyalásokat. Meg kell követelnünk, hogy végre mondják meg az országok, hogy valóban mit akarnak, mire készek, és meg kell kísérelnünk ezekkel a gazdaság és politikai szempontból nagyon fontos partnerekkel megállapodást kötni. Úgyhogy várjuk meg a jövő heti santiago ülést, és ha onnan visszatértem, majd jelentést teszek önöknek arról, hogy hova jutottunk a tárgyalásokkal. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Ezt a nyilatkozatot is belefoglaljuk az állásfoglalás indítványba. Ma délután lesz a szavazás ebben a témában. Most le is zárom az ülést. Még először két közölnivalom van. Az egyik az állandó német tisztviselő Jörgen Kreitzmann mentelmi jogának megszüntetésétről szól. A